honest. uh, could, I, could I ask everyone to take this? Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Elkezdjük az ülésünket. Uh, our uh, president, uh, Alan Lamassoure. Alan Lamassoure az elnökünknek szülői kötelességei vannak, úgyhogy nem tud eljönni, és ilyen módon a délutáni ülést én fogom vezetni. Kérem a kollégákat, hogy mindenki készítse elő szavazókártyáját, hogy elkezdhessük a szavazást magát. Az első rendi pont a 11-es volt, amelyet kivettünk, a napirendről, bevétel és kiadási előirányzatok a 2015-ös pénzügyi évre, ezt kihúztuk. Valószínűleg április 10-én szavazunk erről. A koordinátorokkal már beszéltünk erről, de majd a büró dönt, az elnökség dönt erről konkrétan. A következő napi rendi pont, a 12-es napi rendi pont, tárgyalások a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről levonandó tanulságok és következő lépések. Jean-Luc Dehaene és Ivailo Kalfin a két, árnyék jelent, a két jelentéstevő egyik sincs itt. Úgyhogy remélem, hogy jól vezetek mindenkit keresztül a szavazáson. A FAM, az ITRE és az AFKO is módosítókat nyújtottak be, összesen 100 öm, módosító van, és persze a REGI, a LIBE és az AMPNOA, a Foglalkoztatási Szakbizottság is benyújtott módosítókat. Ezekről a módosítókról, illetve a 15 mód, kompromisszumos módosítóról fogunk szavazni. Kezdjük hát válaszad meg a szavazást. A, először a kompromisszumokról szavazunk, és utána a többi módosítóról. Éppen ezért tehát előre a kompromisszumos módosítókat vettük, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy a későbbi módosítók közül mi válik okafogyottá és mi nem. Reméljük, hogy megállapodásra jutunk a kompromisszumokban, és ilyen gyors, és viszonylag gyorsan le tudjuk zárni a szavazást. Azaz tehát az első javít a tolmács, a gyors szavazást kezdjük el mindjárt. Tehát a C-ről az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum az egyes bekezdésről ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt elfogadtuk. Négyes kompromisszum a kettes bekezdésről mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum a hármas bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kell, hatos kompromisszum részenként szavazunk, a zöldek kérdik, és az első szavazást az első, mond, első mondatról bonyolítjuk le. Ki támogatja az első mondatot? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. A maradék, a négyes bekezdés mellette ellene elnézést hát kérnek a tolmácsok, de szerelik a kabinban a kamerákat, az a zaj. Hetes kompromisszum az ötös bekezdésről, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, a nyolcas bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum, amely a 9-es bekezdése nyugszik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9A kompromisszum, a 17A új bekezdésre vonatkozik ez, ki támogatja a 9 t ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, ezt elfogadtuk. 10-es kompromisszum a 19-es bekezdésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum a 20A bekezdésre vonatkozik, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 12-es a 21-21A új bekezdésekre vonatkozik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lássuk most a 13-as kompromisszumot, amely 22-es bekezdésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23B bekezdés a 14-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig az első módosítóról mód, szavazunk, ez egy szóbeli módosító, amely a strongly szót kihúzására vonatkozik. Kitámogatja ezt a módosítót? ellene tartózkodás elfogadtuk. 43, most visszavonták. 44-es, a co-legislatort a legislative authority-val helyettesíti mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító, első része, elsőről szavazunk, a másodikat a hetes kompromisszum lefedi, mellette az első részt, tehát kitámogatja, kiellenzi tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os, kitámogatja, kiellenzi tartózkodás. Elfogadtuk. 59 Hága Trüppel módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítva.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 Hát. Erről a szövegről szavazunk, ki támogatja ezt a módosítót, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A 64-es lefedi, ez AFKO 4-es, azaz a 65-ösről szavazunk, szóbeli módosítót nyújtott be a jelentéstevő. K. Nyújtották be. Az új szöveg azt mondja, clear contradiction with the treaties Parliament's prerogatives and under co-decision, and in particular its right to amend on an equal footing with the Council. That's the new text as amended. Those in favour? Ki támogatja ezt, ki ellenzi, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es Szóval itt módosítő az SZND nyújtotta be. Felolvasom. Paragraph 15, notably in agricultural cohesion policy and for the EGF. Uh, those in favour? Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva, azt hiszem legalábbis. Okay. Uh, we then move on to amendment, amendment 71 by Helga Triple. 71-es Helga Trüppeli kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítva. 72 szinte Helga Trüppeli kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva, ismét elutasítva. Afkó 7, megosztott hatáskör, mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Jan? Köszönöm. Ezt nem jelentette be, de a 87-es módosítás, az eredeti módosítás szerintem nem került be a kompromisszumba, pedig elfogadták. Éppen ezért szeretném ezt ismét előterjeszteni, és a szöveg ott van a szavazó listán. Kérem, hogy ezt is szavazásra bocsássa az egész szöveget megadná? Mert úgy érzem, hogy csak egy részét eh, javasolja. Azt hittem, hogy ez rajta volt a szavazólistán, de nekem van egy saját szavazólistám, ezért elnézést kérek. A 87-es eredetében a következő mondatom volt. A eh, five-year MFF cycle would enhance democratic legitimacy, improve the prioritization of the budgetary means and could be considered a precondition for more political debate That was in my original amendment, it was not included. Ez volt az eredeti módosítás, és ez nem került bele a kompromisszumba, úgyhogy most szeretném ezt szavazásra bocsátatni. That can be voted on as an addition, so... Uh, ezt kiegészítésként, akkor a 87-es mellette, ellene, azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőrizni kell. Right, we need to vote on it. Most a 87-esről szavazunk kiegészítésként. Az első részről, és aztán a végleges szövegről. Első rész 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Majd a teljes szövegről szavazunk, beleértve a kiegészítést. Are you, are you letting the second part fall? You know? Akkor a második rész, a második rész az kiessik. Köszönöm, Mülder úr. Uh, could we then move on to uh, Amendment 19? Most pedig a 97-es módosít, 92-es módosításhoz érkeztünk. Itt van egy szóbeli to stimulate a broad and open discussion on the results achieved with the EU's funding programmes and in particular an assessment of the. Could I put that? Ha megengedik, szavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Uh, moving on to Amendment 93. 93-as módosítás az előadó részéről ismét. Ez egyszerűen csak átkerül egy másik helyre, ha jól értem. De erről szavazni kell mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 94 fár mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 95-ös módosítás, van egy szóbeli módosítás az előadó részéről, a review mellette, ellenet tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk 96-os módosításra Clay mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 97-es trüppel és 98-as, ezt a kettőt visszavonták, nem, a 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Átérünk százasra, bőge úr, mellette, százas. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Most a preabulum bekezdések, első, egyes, Helga Trüppel, részenkénti szavazás az előadó részéről, három különböző részre osztottuk ezt, egyes módosítás az első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva, de ezt ellenőrizzük inkább ezt. Oh, the vote's open. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elfogadva. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosítás, Kléz úr, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes, Sága Trüppel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Áttérünk a 11-es módosításra, Helga Trüppel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Áttérünk most pedig a 14-esre, Helga Trüppel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 Mulder Johnson mellette ellene tartózkodás elfogadva. afku 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. afku 2 megosztott hatáskör mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a véleményekre térünk át, és itt horizontális szavazásra van szükség. Az összes módosítás benne van a véleményekbe, és ez kihat az egész hatályra. Ezek egyéni programok, és nem és függetlenek az MFF tárgyalásoktól. Kérem, hogy az összes módosítást szavazzuk le azokat, amelyek nem férnek be az egész jelentés hatájába. Úgyhogy kérem a frakciókat, azok, akik az egyéni módosításokat támogatják. Salvador ellene van. Okay, that's rejected. Tehát ezt elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy az összes módosítás a különböző szakbizottság részéről, amely egyéni programokról szól, és nem pedig a jelentés általános hatáskörébe, hatókörébe tartozik, ezek kiesnek a szavazásból, akkor Ample kettő mellette ellene tartózkodás, elutasítva Ample öt. Csak az első részről és a harmadikról szavazunk. Első rész, Empül 5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Utolsó rész, harmadik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Gyorsan áttérünk Empől 20-ra, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Áttérünk az utolsó módosításra, Libe 7 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Majd pedig végszavazása a jelentésről, a módosított jelentésről, és ezt most elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást. Okay. And that vote. Egy, egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. 25. 25 mellette elfogadtuk. Nagyon köszönöm, hogy segítettek engem. Ez relatíve zöggenőmentes szavazás volt. Most pedig gyorsan térjünk át a transferekre, vagyis az átcsoportosításokra, és az első, Ann Jensen az előadója. Ann Jensen szeretne valamit mondani? A 11-es sor, amely a hajókra vonatkozik, uniós hajókra, harmadik országok tengerein közlekedő hajókra. Nem, ez világos, megvan az át a megállapodásunk, és úgyhogy mindenképpen ezt támogatnunk kell. Could I then put the transfer to... Akkor ezt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Van egy másik átcsoportosításunk, ezer euróról van szó, Mónika. Kedves kollégák, 165 ezer euróról van szó. Azokra vonatkozik ez a pénz, akik és nyugdíjba mennek, és a fizetési szakaszból sokkal inkább a nyugdíj szakaszba vezetik át ezt az összeget. Ez a magyarázat az átvezetési kérelemnek, és elmondjam a másodikat is. Jó, akkor mondom a másodikat is rögvest. A második ügyben pedig a számvevőszékről van szó, amelynek cél azt tűzte ki maga elé, hogy átcsoportosít összegeket az akviráció bevásárlás sorból egy másik al sorba vezeti ezt át. Itt voltak éppen a pénzügyi és és gazdaságpolitikai irányítás szakértői csoportjában dolgozó szakértők kifizetéséről van itt szó. Okay? Yeah. Right. So... Rendben. Tehát az első szavazás erről, az átvitelről szól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második szavazás pedig az EBA értesítésekkel kapcsolatos. Monika az előbb erről beszélt. Mellette. Erről szavazni kell, igen? My apologies, I'm... Elnézést, mondja az elnök. Kimaradt egy szavazás a számvévőszék kérésével kapcsolatosan, mellette ellene tartózkodás elfogadva. And then the next vote. A következő szavazás. On the state of the negotiations on the capital increase of the European investment. Az Európai Beruházási Alap tőkemelésével kapcsolatos szövegre vonatkozik. Köszönöm szépen egyszerűen, csak Szeretnék beszámolni arról, amit elmondtam a koordinátorok ülésén is múlt héten, hogy ugye tudjátok, hogy tárgyalásban vagyunk a beruházási alap tőkeemelésével kapcsolatosan, hogy a KKV-k is megkapják ezeket a forrásokat, támogatás és hitel formájában. És volt egy kis vitánk a tanácsal a tekintetben, hogy hogyan lehet felhasználni azokat a tőkejövedelmeket, amelyek az alapfelhasználásából származnak. Úgyhogy ezeket a tőkejövedelmeket most kihagytuk a szövegből, és valamikor a közeljövőben fogunk megállapodni ezekkel kapcsolatosan. Ez azért lényeges, mert gyorsan el kell fogadni ezt a jelentést különben az áprilisi plenáris nem tudja megszavazni, és nem lehet elvégezni a tőke emelést. Ezt senki nem akarja leállítani, ezt a folyamatot sem, a parlament sem a tanács, ez nagyon fontos különösen a kis és középvállalkozások számára, tehát arra a kompromisszumra jutottunk, hogy most elfogadjuk a jelentést, és majd a közeljövőben döntünk az említett tőkejövedelem felhasználásról. A koordinátori ülésen már beszámoltam erről, hogy ilyen módon szavazunk erről a kérdésről. Is there anyone else who wants to comment on Ida's report? If not, we'll put it to the... Hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor így szavazunk róla. Megnyitom a szavazást mellette. Okay. Ellene. Voted. Okay, voting closed. That's 26. Lezárom a szavazást. 28-26 ellenében. That's to do with the, order, uh, the oral question, which was the... Volt egy szóbeli kérdés, amiről délelőtt szó volt. Kérem a kollégát, hogy számoljon be a szóbeli kérdése kapcsolatos kérdésekről. Ida? Okay, Ida will uh, explain. Ann nem akar szólni, akkor majd meghallgatjuk a magyarázatot. Igen, ebben a szakbizottságban, mint tudjátok, megkaptuk a jelzést a kifizetésekkel kapcsolatosan, különösen a pénzbeli támogatásra gondolok, a külpolitika területén, és voltak problémák a kifizetésekkel, a költségvetésben, különböző területeken. A legutóbbi költségvetési bizottsági ülésen jelen voltak a költségvetési biztosok, illetve az ezért felelős bizottsági képviselők, és úgy döntöttünk, hogy ezt a vitát nyilvánosabb szintre kell emelni, mint a szakbizottság. Tehát még egyszer ezeknek a kifizetéseknek a problémáját napirendre kell vennünk, a négyes kategóriában elsősorban, a humanitárius segítségnyújtás területén. A szóbeli kérdéssel kapcsolatos vita, tehát valószínűleg a plenáris elé kerül, és akkor fogjuk jóvá hagyni. Oké. Uh, okay. Just to mention that during the coordinators meeting... Megemlíteném, hogy van itt egy kis kiigazítás a kérdésben. Arról volt szó, hogy a CFSP-ről szóló hivatkozást ki kellene emelni a szövegről, Ukrajnára pedig hivatkozni kellene a támogatási csomagra. Nem tudom, hogy ezt most jóvá tudjuk-e hagyni. Ik zou graag eh, aan willen geven dat ze eh, deze vraag wel gesteld wordt on behalf of the Committee on Budgets, maar niet namens mij als lid van de begrotingscommissie. Dank u wel. Okay, your, your request is duly noted and we will take that into account. Uh, just to... kérdést, vagyis, hogy fogunk a szövegben. As far as I understood, uh, it, it, I think it... Hogyha jól értettem, akkor ilyen hivatkozásra kért minket valaki, csak szerettem volna ellenőrizni, hogy mi a pontos megfogalmazás. Jó, akkor erről szavazni fogunk. Az FTA e kolléga mentesítésével, és azokkal a módosításokkal, amelyekről a koordinátorok megállapodtak. Itt szükség van az elektronikus szavazásra? Nem, úgyhogy készfeltartásra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm. We move on to buildings. Uh, do we need to vote on this? Most az épületekkel kapcsolatos uh, téma következik. Ingatlan politika. Monika, szeretnél -e beszámolni arról, hogy hogyan áll ez az ügy, és hogyan, miről kell szavazunk? Az az... Van itt egy-két mondandóm. Egyrészt az EVA, az EBA, a European Banking Authority, az előző javaslattal összevetve ez a mostani javaslat jó és elfogadható és az a benyomásom, hogy mind az EBA, mind a másik hatóság erőfeszítéseket tett, hogy annak ellenére bár, hogy Londonban vannak megfelelő költségtakarékos fellépéssel éljenek. Az Európai Bankügyi Hatóság új épületet, az EBH tehát egy új épületet beköltözött, A Kanada Skoja egy épületet részben kibérelték. 4153 négyzetméteret bérelnek ki, 12 éves futamidőre, és egy break option van fél idő után 90, 9 hónapos idővel. 2026. december 31 lesz tehát a futamidő vége, és már a következő hónapban, áprilisban alá szeretnék írni a szerződéseket, és azután 2014 májusában kezdenék el a fitting autót. Az EBH jelentős növekedést tudott be. A bizottság és az EBH tekintetében más-más becslések állnak föl, hogy hány emberre növelik a munkatársaik számát, de még ha a bizottság óvatos becsléseit vennénk alapul, akkor is a bizottságban általánosan érvényes egy munkatársra vonatkozó négyzetméter számot minimumát se érnék el, 31 négyzetméter a minimum és 35 a maximum, a, persze a kiszolgáló helységeket is beleszámítva. Ilyen módon tehát ez elfogadható. A költségek a következők. Éves bérköltségek 2,18 millió euró, van egy három éves bérmentes idő, tehát 12 éves futamidőnél végezetül 5,67 millió eurót lehet megtakarítani, 18,67 millió eurót fizetünk összességében. Négyzetméterre számítva 396 euró, hogyha a fitautot is figyelembe vesszük, akkor 503 euró. Hogyha még egy-két további kis költséget is figyelembe veszünk, akkor végezetül még mindig 600 euró alatt vagyunk, ami Londonban normális léptéknek, mi több jut, jutányos léptéknek tekinthető. jön, tudjuk, hogy eh, pokoli drága London, és éppen ezért nem lehet olcsó épületeket bérelni. Hiszen drága, mint mondtam. Ez az épület közel van a repülőtérhez, jó épület, de nem egy luxus épület, jó funkcionalitással rendelkezik, és a környezetvédelmi, környezeti tulajdonságai is jók. Ráadásul rugalmasságot tesz lehetővé, hogyha szüksége van rá, akkor a bér, bérelt területet csökkenteni vagy növelni lehet majd. Egyedül annyit bírálnék legfeljebb a CBRA, mint tanácsadó költségeit 570 ezer euróra rúgnak, azt gondolom, hogy mind az EBH-nál, mind a másik főigazgatóságánál figyelni kell arra, hogy a jogi tanácsadók költségei ne legyenek ilyen magasak, olyan magasak, mint a bankvilágban megszokottak, hiszen mi a közigazgatásban sokkal alacsonyabb költségekhez vagyunk hozzászokva. 570 ezer euró, aztán pedig még a jogi tanácsadás összege az hatalmas összeg, és ez nem elfogadható. Nyomotokkal szeretném ezt mondani, hiszen több mint 600 ezer euróról beszélünk itt, mint jogi tanácsadósi költségről. A DG Mart egyébként jó munkát végzett, a CBR-ra irányába pedig felvett tettük ezt a kérdést, már a Költségvetési Szakbiz- Ellenőrzési Bizottság is felvetette ezt, és ilyen módon jelentősen csökkentette a CBRA a költségeit, illetve ezt súlyosan kritizáltuk ezt a túl magas költséget, és ezért ezt újra megteszük. Ettől eltekintve úgy gondolom, hogy az EBH új irodaháza elfogadható, mind költség, mind pedig a helyszín szempontjából. Okay, I have uh, Mrs. Socialist. Köszönöm. Szocialista kolléganő, szobátasszony. Köszönöm a szót, köszönöm a részletes információt, ami a bélet illeti. Nagyon sok problémánk volt már a múltban. A Költségvetési Bizottság türelemről tett tanúbizonyságot, Itt hatékonyan kell felhasználni a pénzeket. Ezzel az ügynökséggel a múltban szerződést kötöttünk, és remélem, hogy a jövőben levonjuk a következtetéseket, azért, hogy a Költségvetési Bizottság jelezze, hogy mi az, ami nincs rendben, és megvárja hogy minden rendeződjön. Az előadónk sokat dolgozott ezen az ügynökségen. Köszönöm. Rendben. Szavazni kell arról, hogy ne legyen, ne adjunk ki véleményt erre. Ugye erről van szó, Mónika, és ott vannak a feljegyzések is. Akkor kérem a kollégákat, hogy szavazzanak arról, hogy ne legyen erről vélemény. Ki támogatja ezt? ellene tartózkodás szerintem elfogadva. Szeretne még a további pontokról szólni? Az Európa házról van szó, Berlinben. Mind a régi terület, a régi, régi épületet újra béreljük ki. 3636 négyzetméter, ebből 1393 négyzetméter a parlamenté, a maradék a bizottságé. Ebből egy kis vita volt, de meggyőződéssel mondhatom, hogyha európai parlamentként azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk, akkor nem csak ilyen megkopott prospektusokat, kell szétosztanunk, hanem valóban egyszerre meg kell jelennünk a városokban, a fővárosokban, megmutatnunk, hogy mit teszünk, filmet vetíteni, találkozókat szervezni. Ez a 317 négyzetméter, amelyet plusz kibéreltünk, azt lehet, teszi lehetővé, hogy filmeket vetítsünk, és modern médiumokat is használjunk. Az éves bér 1701 millió 716 ezer. Ez a Berlin Mitte területén van, ez nem nagyon jutányos, de ez a 230 eurós bér még mindig jó. Az Európai Bizottság 67,2%-át viseli a költségeknek a maradékot a parlament. Ehhez járulnak még a 209 ezeres költségek, tehát a mi költségeink összesen 789 ezer, tehát nagyjából 800 ezer euróra rúgnak majd. De 2,8 milliót a bérbe adóz infrastruktúrára fordít, energiamegtakarításra, a technikai installációk megújítására, ez pedig a hosszú távú költség megtakarítást teszi lehetővé számunkra. Javaslom, hogy támogassuk ezt a projektet. Are you recommending then an Akkor véleményt ajánl, vagy fogadjuk el szavazásra? Nem, nincs vélemény. Rendben. Akkor mindenki támogatja azt, hogy ne legyen vélemény erről a kérdésről? Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás? Akkor ez az álláspont. Az utolsó pedig a közös kutatóközpont. A közös kutatóközpont egy nagy siker, ez az egyik legsikeresebb hivatalunk az építkezések tekintetében, bár ugyan az érzékeny területen nem mindig egyszerű az építkezés. Új előírások érvényesek most, a áru átadás, illetve a személy beléptetés tekintetében a nukleáris anyagokkal ö, dolgozó területeken. Idáig az átadó épület és a személyi beléptető porta ugyanaz volt, erre most már nincsen lehetőség, éppen ezért két beléptető ö, helyiségre lesz szükség. A régi épület egyéb iránt szörnyű állapotban van, ezt személyesen láttam, tehát mindenképpen szükség van erre. Azért, hogy megerősítsük a biztonságot, a jövőben egy saját beléptető rész lesz, ahol a munkatársak belépnek, illetve a látogatók belépnek, és ez az átadótól el lesz különítve. A személyi beléptető 641 négyzetméter lesz, az áró beléptető 28 négyzetméter. És így sikerül elkülöníteni az árukat a személyektől. 3 millió 265 ezer millió, és van még egy 2,370 ezer, 2 millió 370 ezeres költség, vannak technikai és előkészítő készületek 1,2 millió, a biztonsági berendezések összességében, tehát a költségek 5,6 millióra rúgnak. Azután pedig egy tartalékot is képzünk 326 ezer euró, 327 ezer euró magasságban. Az intézményi költségből finanszírozzuk ezt, és Svájc, mint részvevő ország az Euratom programban kiveszi maga részét. A számunkra adott beszámolók keretszámait betartják a felek. Köszönöm, Monika, akkor nincs erről vélemény, nincs gond vele, köszönöm. Akkor ezzel a szavazást befejeztük, és most tovább lépünk. Két napirendi pontunk van, az egyik a hatos pont, az együgyes számú költségvetés módosítási tervezet. Már 12 hete nem volt ilyen, itt az ideje, hogy tegyünk valamit. Anni Jenszeni a szó. What point was it? It... Melyik pontról is volt szó? Ah, okay, okay. Yeah, item six on the agenda. <laughs> Yeah, yeah. Hatos. Well, um, the, the draft amending budget uh, one is, is... A költségvetés módosítási tervezet egy viszonylag egyszerű kérdés. Hiszen ez követi a kutatással kapcsolatos megállapodásra és a kutatási programokkal kapcsolatos megállapodást, és azokról a költségvetési sorokról szól, amelyek részei a megállapodásnak. De az ipari szakbizottságnak van egy módosítója. Az egyik költségvetési sor, amelyben megállapodtunk, ahol a bizottság nem tett pénzt erre a költségvetési sorra, committee uh, decided to put in this amendment to make sure ezért az ipari bizottság úgy döntött, uh, hogy valamit tenni kell, hogy uh, erre a programelemre és megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre. És a bizottság ezzel egyetért egyébként. Ezzel a módosítóval a trialógus szintjén is kell majd foglalkoznunk április másodikán és halasztani fogjuk a szavazást a költségvetés módosítási tervezetről április 10-éig. Úgyhogy miután lezárultak a tanácssal való egyeztetések, tudni fogjuk, hogy hogyan lépjünk tovább. Egyéb esetben egyébként csak támogatni fogjuk a költségvetés módosítási tervezetet. Vagyis nem arról van szó, hogy annyira megoszlanának a vélemények a bizottság és a parlament között, hanem azt akarjuk biztosítani, hogy a programok a tervek szerint folytatódhassanak, és hogy a finanszírozásukban ne legyen probléma. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy beszéljek arról, hogy nem tartotta vissza a bizottság az információkat. Az Európai Unió hozzájárulása a tőke emeléshez 170-178 ezer euróra rúg, és ez 2014-re vonatkozik. Egy kicsit magasabb lesz, mint amit eredetileg nyasztok, azt hiszem 2 millió a különbség. Tehát a, módos, a javaslatot a bizottság módosítani fogja a költségvetés módosítási tervezetben. Azt hiszem 2-2,5 millió euró a különbség, amiről most szó van. Nyilván ezt meg lehet oldani de ehhez formailag módosítót kell benyújtani a költségvetés módosítási tervezethez. Ez lesz majd a trialógus tárgyalások tárgya. Köszönöm, bizottság, szeretne válaszolni a kérdése. Igen, köszönöm, elnök úr. Két kérdés merült fel a költségvetés módosítási tervezetről, az egyes számúról. A Horizont 2020-as programhoz kapcsolódik mindez. A jogalap kapcsolatos megállapodás ügyében, a másik pedig, amit az előbb hallottunk, a különböző finanszírozási források módosításáról, már ami az Európai Beruházási Alap tőkeemelését illeti. Az első pont a Horizont 2020. A módosítás, módosítási tervezet a 2014-es költségvetésbe beemeli a megállapodás szerinti számokat ed még nem történtek forrásátutalások, hogy az ellentmondásokat ki tudjuk küszöböl, küszöbölni. A bizottság ezután majd belső átutalással, átkönyveléssel fogja eljutatni ezt a pénzt a megfelelő helyre, vagyis itt van a lehetőség, sokszor azt mondjuk, hogy a jobb a jó ellensége, Szeretnénk ezt elfogadtatni még a jelenlegi parlamenti ciklusban és az áprilisi plenárison. Tehát, hogyha vannak módosítások, amelyeken módosítani kell a bizottsági javaslatokat, ezekről előre egyeztetni szeretnénk a parlamenttel, hogy a módosítókról is megállapodásra jussunk. És így áprilisban a plenáris elő, elére sem vinni ezeket az ügyeket. Ugyanez vonatkozik az Európai Beruházási Alap tőkeemelésére is. A bizottság nem akarja módosítani a javaslatot. Valóban a tökejövedelmekkel kapcsolatos összeg egyelőre nem érkezik meg ez a megállapodás, de egy bizonyos időszak alatt ez az összeg elérheti az eredeti javaslatban említettet, és aztán lehet, hogy ezek az osztalékok majd visszakerülnek a szövegbe. A bizottság úgy gondolkodik, hogy nem módosítsuk a költségvetés tervezetet, megvan a költségvetési struktúra, a legtöbb pénz rendelkezésre áll, és nem tudjuk kizárni. Jelen pillanatban hogyha rendelkezésre állnak évvége előtt ezek a források, akkor a bizottság kérni fogja, hogy átvigyék ezeket a költségvetés előirányzatokat, hogy elérjük az eredeti javaslatban szereplő összeget, beleértve a 2014-es osztalékokat is. Ha nem, akkor pedig ki lehet ezt igazítani a négy éves időszakra nézve amelynek során a tőkemelést végrehajtjuk. Azt állt az üzenet, hogy ne veszítsük szem elől az ütemtervünket, már ami a 2014-es költségvetés módosítását illeti. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nézek a jelentéstevőre, hogy ezzel elégedette. Igen hogy még a parlamenti ciklus lezárása előtt lezárjuk ezt a folyamatot. Igen, gyakorlatilag ez volt az, amiért én úgy gondoltam, hogy jó elképzelés ezt a három oldalú egyeztetés napi rendjére venni, vagyis hogy március 25-én szóba kerüljön. A cél, hogy április 10-ére minden rendelkezésre álljon, amikor az áprilisi második eh, plenárison eh, szavazunk erről, addigra mindennek le kell zárulnia. Mint említettem, ez nem tartalmi kérdés, inkább formai, eljárási kérdés. Köszönöm szépen! Ezzel a hatos napi rendi pontot le is zárhatjuk, az ötödiknél tartunk. A 2014-es 15-ös évi költségvetésben szereplő kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló munkadokumentum a témánk. Kérdezem, hogy ki szeretne ezzel kapcsolatosan először szólni. Bueno, muchas gracias. Eh, sabéis que es tradición. Tudjátok, hogy eh, hagyományunk, hogy egy munkadokumentumot eh, mutatunk be ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Mint az eddigi években eh, ez a dokumentum magyarázatot ad arra, hogy ezek a kísérleti és előkészítő projektek miért fontosak, milyen célokat szolgálnak, ezek a parlamenti javaslatok, másrésztről a tanácsi javaslatok, és az ütemtervet is tartalmazza ez a szöveg. Az európai választások időpontját is persze figyelembe kell vennünk, az előkészítő és kísérleti projektek tekintetében két határidőt irányoztunk elő, hogy a korábbi képviselők dönthessenek ezekről a javaslatokról, és az újaknak pedig legyen mondjuk tíz napjuk, hogy bemutassák ezeket a javaslatokat. Ez a munkadokumentum tartalmaz egy bizottsági javaslatot is, illetve jelentést a kísérleti és előkészítő projektekről, a 2014-es költségvetésben szereplő projektekről beszélek, és mivel ez a bizottság asztalá, gondolom, hogy majd magyarázatot ad róla. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy mivel ez a szokásos dokumentumunk, ilyen információkat tartalmaz. Köszönöm. Well, I think we all are... Úgy gondolom, hogy mindannyiunkat megkerestek emberek, akiket érdekel a kísérleti projektek határideje ebben az időszakban, ebben az évben, és mint mondtam, nehéz kérdés ez. Szerintem az előkészítő akciók és a végrehajtás, ami már megtörtént, azt mutatja, hogy ez az eljárás igen hatékony, jótékony, mert 66 projektből 60 szilárd lábakon áll, és már előre tudjuk, hogy a képviselőknek és a bizottságoknak alkalmuk lesz arra, hogy megvitassák, mi a megfelelő út, mit lehet elvégezni, mit nem, és általában a jó ötleteket jogalap fedi, és sokszor a bizottságnak ez volt az érve, érvelése a néhány kísérleti projekttel kapcsolatosan, hogy ezek ezeket nem kísérleti projektént hajtják végre, vagy hajtsák végre, hanem a kísérleti projekt sorból a pénzt az eredeti sorba helyezzék át oda, ahol megvan a jogalap. Például ilyen volt az egyik kísérleti projekt, a gördülő állományjal kapcsolatos kérdés. Ez az innováció cím alatt szerepel a hajók és a vonatok kezdeményezése jegyében, vagyis már létező kezdeményezések ezt lefedik, és éppen ezért azt javasolják, hogy a pénzt a Horizont 2020-as költségvetési sorba vigyék át. Van még erre más példa is, és ez az oka annak, hogy néhány projektet néhány projekt esetében úgy az az érzésünk, hogy meg fognak valósulni, de nem kísérleti projektként és előkészítő akciónként. Ez megfelel mindannak, amit a bizottság kifejtett, még mielőtt a költségvetést megszavaztuk volna. De mi vagyunk a költségvetési hatóság, mi döntünk, nem pedig a bizottság. Ha vannak olyan képviselők, akik ezen projektek, kísérleti projektek szerzői, és úgy gondolják, hogy ezeket másképpen hajtják végre, és nem értenek egyet, akkor szerintem kapcsolatba kell, hogy lépjenek a az illetékes főigazgatósággal folytassanak megbeszélést, és derítsék ki, hogy miért állt elő ez a helyzet, és bizonyosodjanak meg róla, hogy a dolgokat valóban végrehajtják. De egészében véve azt kell, hogy mondjam, a standard eljárás jónak bizonyult, és ez azt jelenti, hogy a végrehajtás sokkal jobb most, mint régebben a kísérleti projektek és előkészítő akciók során, és azt tapasztaljuk, hogy új ötletek születtek, és azok a kísérleti projektek, amelyek nem van a költségvetési sorokban szerepelnek, amelyeket lefed a jogalap. Most majd lesz egy új parlament, és a bizottságnak lesz ideje arra, hogy ezeket végignézze. De természetesen nekünk is el kell gondolkodnunk, és a bizottságnak is azon, hogy hogyan fog ez bonyolodni az új képviselőkkel. Várjuk majd, hogy a bizottság gyors értékelést adjon arról, hogy mi valósítható meg, és mi nem. Mert eh, szomorú dolog az, hogyha sokat dolgozunk valamin, előterjesztünk, kidolgozunk projekteket, és a végén nem történik semmi. Ezt kellett elmondanom, de általánosságban hozzátehetem, hogy eh, a dolgok jól mennek. Köszönöm, ann. Nem tudom, hogy valaki akar-e még szólni. Úgy láttam, hogy nem. Most térjünk át az egyebekre. Ha jól tudom, nincs ilyen közlendő, úgyhogy az ülést berekeztem.